megállapítja, hogy 2012. március 17-ével egy ülés ürül, megörül. Az Európai Parlament képviselőnek etikai kódexével kapcsolatban, ami a pénzügyi konfliktusokat illeti, február 9-én a következő kollégákat hívtam meg az etikai kódexel kapcsolatban. A következő tagjai vannak Kálló Kazini, Evelyn Régne asszony, Cecily Wikström asszony, Gerard Hefner úr, Szajed Karim úr, Zsírsi Simasztáka, Enrico Maria Sperroni urakat pótagokként jelöltem ebbe a különleges bizottságba. A néppárt az